Ma egész nap ülésezünk, ebédszünettel, és aztán holnap délelőtt és délután is. Először is a napirend elfogadása. Hadd mondjam el, hogy a gyanúsítottak nyújtott jogsegéről szóló szavazás, de jelentés, ez a tízes pont után lesz, tehát a Wikström jelentés után a szavazást így tehát megfordítottuk a sorrendet, aztán egy további napi rendi pont kerül föl holnap délután. Az elnökök konferenciájának április 30-án hozott döntése az Európai Unió az Európai Unió tagállamára való hatása annak a döntésnek, ha egy Európai Uniós tagállam úgy dönt, hogy újra bevezeti a halálbüntetést. Hogyha nincsen semmi ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük a e, napi rendet. Ami a tolmácsolást illeti, a dán, a görög, a lett és a horvát tolmácsolás sajnos nem áll rendelkezésre, és aztán akkor térjünk rá a koordinátorok ajánlásaira. Jelentéstevők kinevezése, akkor április 27-i koordinátori döntés alapján a következő jelentéseket osztjuk ki újra. A szociáldemokraták Fajon asszony lesz a vízumkód, Szippel asszony az Európai Unió pénzügyi érdekei elleni bűncselekmények elleni fellépés bűnöldözés területén, asszony. aztán Ferrara asszony március 31-én kinevezték jelentéstevőnek egy saját kezdeményezésű jelentésre, korrupció elleni harc és a krém állásfoglalás faluapja. Aztán Póni urat nevezték ki a digitális belső piac témában jelentéstevőnek, aztán úgy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy további üléseket kérnek május 26-án 9-12.30-ig, és aztán délután 3-tól fél hétig, illetve június 25-én 9-től fél 1-ig és 3-tól fél hétig. Kérdezem, hogy a bizottság egyetérte ezekkel a koordinátori döntésekkel? Úgy, rendben. Akkor szeretnénk emlékeztetni, hogy a szavazás 11-15-kor lesz ma. Nehéz szavazás lesz, úgyhogy szeretnék arra kérni mindenkit, hogy a szavazókártyákat hozzák el, mert az egyik szavazás szinte végig elektronikusan fog folyni, hogy gyorsan és világosan lássuk az eredményt. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy ez ekkonnal lesz egy együttes ülésünk, ez 12 órakor lesz a PHS 3C 50-es teremben. Úgyhogy ez ekkonnal fogunk ott ülésezni. Akkor a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása 2014. november 5 6, 2014. november 20, 2014. december 3 4 és 2014. január 27. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor az a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Az első napi rendi pont ez az én napi rendi pontom, én vagyok ugyanis jelentéstevője egy háromoldalú egyeztetésnek a bűnöldözési képzési európai ügynökség CEPOL témával kapcsolatban. Igyekszem önöket gyorsan tájékoztatni, hogy hogyan állunk. Két háromoldalú egyeztetésen vagyunk túl, tegnap volt a második, és két technikai ülés volt a munkatársak szintjén ezek a pontok nagyon, amely, azon pontokkal kapcsolatban, amelyek nagyon fontos a parlamentnek, és amelyekben a legtöbb módosítás született, egész jó kompromisszumot tudtunk elérni. Az egyes cikkben a tanács elfogadta azt, ezt a mondatot, hogy az Európai Unió létrehozza ezt az ügynökséget, a cepol és minden más amit a tanács egyébként megfogalmazott, az a hármas cikkbe kerül át. Aztán elfogadtuk a kettes cikkben azokat a témákat, amelyek fontosak a kollégák számára. Főleg az aldemódosításokat kellett ellenőrizni, de ahogy végül is kiderült, ők is egyetértenek ezzel a hármas cikkben, sikerült kompromisszumra jutni. A tanács elfogadta, hogy a CEPOL végrehajtásra is képes legyen. Ez nagyon fontos, hogyha az ügynökséget létrehozzuk. És itt nagyon világosan utalunk arra, az, alap, arra, az alapjogok tiszteletben tartására, és végül pedig az alapjogi kérdések, amely kulcsfontosságú prioritás volt, ez teljesen világosan látszik a szövegben a legtöbb módosító javaslat ezzel kapcsolatban született, és ez megjelenik a preambulum bekezdések egyikében is, de megjelenik a magában a cikkben is, az első cikk első, a harmadik cikk első bekezdésében. Aztán utalás a Law Enforcement Training Scheme-re, a LEC programra. Ez világos lesz az preambulum bekezdésben, holott a tanács nem igazán szeretné a közvetlen kommunikáció, nem igazán szeretné felvetni itt a közvetlen kommunikációt. Amit a tegnapi háromoldalú egyeztetést illeti, a forrásokról még nyitott a vita, a tanácsnak kell visszatérnie hozzánk, kompromisszumokat javasoltunk annak érdekében, hogy sikerüljön egy hatékony ütős szöveget elfogadni. Még mindig folyik a vita a tudományos testületről és a governance kérdésekről, ahol még mindig nyitva van az a kérdés, ami a végrehajtó, az exekutív igazgató kinevezésével, kiválasztásával kapcsolatos. A tanácsnak nyug, rugalmasabbnak kell lennie ezeken a területeken. Ami a többi pontot illeti, itt sikerült véleményem szerint egy kifejezetten jó szöveget elfogadni. Bármi is legyen az eredmény, szeretném hangsúlyozni, hogy mivel az Europol file dosszié még mindig még mindig téma függőben van, a parlament és a tanács nyilatkozatát várom, mely szerint egy esetre, egy esetre koncentráló igazgatási kérdésről van itt szó, és ez semmiképpen sem precedens a többi ügynökség tekintetében. Szeretnék köszönet mondani a kollégáknak, Benyova asszonynak, aki a három oldalú egyeztetés során mellettem ült és támogatott. Nagyon köszönöm neki, mert ez nagyon nagy segítségemre volt és ha jól látom, szeretne is hozzászólni, tessék, Benyova asszony. Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani a frakciók nev, frakciónk nevében is, a Szociáldemokrata frakció nevében. Kiváló volt az együttműködés, mindig nagyon elégedett vagyok hogyha látom, hogy egy nő foglalkozik olyan témákkal, amelyek általában nem igazán női témák. Az ön párbeszédre való készsége és az ön elkötelezettsége nagyon tetszett nekem, és nagyon köszönöm azt is, hogy támogatta a javaslatunkat, kérésünket, ez az alapjogi kérdésekre vonatkozik, ez számukra nagyon fontos. Kiváló professzionális együttműködés volt, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Azt remélem, hogy a szavazás során minden jó lesz. Köszönöm Kinga. Köszönöm szépen, meglátjuk a, a következő háromoldalú egyeztetési fordulót, és remélem, hogy sikerül majd sikerre vinni ezt a szöveget. Ez a cepol. És akkor most térjünk rá a következő napi rendi pontra, az ötös napi rendi pontra, az Európai Biztonsági Stratégia. Április 28-án az Európai Bizottság elfogadta az Európai Biztonsági Stratégiát, amely meghatározza a prioritásokat, a konkrét eszközöket és azokat a lépéseket, amelyeket Európai Uniós szinten kellene elfogadni 2015-2020 között. A stratégiát már bemutatta a biztos, Timmermans biztos és Avramopoulos biztosok együtt a plenárison, ennek elfogadásának napján, és lehetőségünk volt az első reakcióinkat elmondani ezzel kapcsolatban, most pedig lehetőségünk lesz arra, hogy egy mélyebb vitát folytassunk erről. Örülök, hogy itt van Szoreka úr, igazgató úr, a biztonság igazgatóságának igazgatója DG Home részéről, és ő fogja bemutatni nekünk ezt a stratégiát. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Önöknek, a bizottság tagjainak nagyon örülök, hogy második eh, lehetőségünk nyílik már arra, hogy bemutassuk egy kicsit részletesebben az európai biztonsági stratégiát. Tudom, hogy a célkütőzés, célkütőzés az, hogy véleményt cseréljünk, és megpróbáljuk ezt egy prezentációval előkészíteni, dinamikus módon 12 szlájdot készítettünk elő, és talán ez egy kicsit érdekesebbé teszi majd az előadást. A célkitűzésünk a háttér, az, hogy a háttérre megismertessük Önöket eh, a tartalommal, és megpróbáljunk vitát indítani a follow-up eh, kapcsolatban. Ahogy Önök is tudják, elkezdtük az előkészítő munkát az Európai Biztonsági Stratégiával kapcsolatban 2014-ben, amikor az Európai eh, Tanács azt kérte a tanácstól és a bizottságtól, hogy kezdjék meg a belső eh, biztonsági stratégia felülvizsgálatát. Az Európai Parlament is ezt kéri és ezért egy elég részletes konzultációs program előkészítését eh, kezdtük meg tavaly júliusban, közkonzultációval, és sok polgár, egyéni személy, eh, civil társadalmi képviselő, tagállamok eh, részt vettek nagy számban ezen, és a közkonzultációnak az eredménye, amely egyébként négy hónapig tartott, rendkívül hasznos volt számunkra, mert így sikerült azonosítani a legfontosabb prioritásokat, amelyeket megneveztek a polgárok a biztonság területén. Akkor akartunk éppen euróbarométert is indítani, és ezt közzétettük az elfogadás napján. A terrorizmus, a szervezett bűnözés és a cyber bűnözés elleni fellépés azok a prioritások, amelyeket maguk a polgárok is leginkább relevánsnak tekintenek. Szeptemberben volt egy magas szintű konferencia, amelyet az Európai Bizottság szervezett meg, és ezen részt vett a szakbizottság elnök, ennek a szakbizottságnak az elnöke is, az, elnök, az elnökség, a tanácselnökség, az akadémia, tehát az egy, egyetemi oktatók, a civil társadalom, a magánszektor is. És meg arról beszéltünk, hogy milyen jövőbeni terveink vannak. Januárban aztán a tragikus események után, az esetek tragikus eseménye után ez sürgőségi jelleget kölcsönzött ennek a vitának. Nyilván tudják, hogy Juncker elnök úr nagyon világosan, világosan fogalmazott, és azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan anyagot fogadjanak el, amely öt évre keretet ad, és egy ilyen középtávú perspektívát mutat fel. Április 28-án aztán sikerült elfogadni ezt a stratégiát. A stratégia abból indul ki, hogy az Európai Uniós tagállamok egyértelmű biztonsági veszélyekkel néznek szembe, amelyek határon átnyúló jellegűek. És meg kellett határozni az Európai Uniónak a fellépését egy olyan területen, amely továbbra is megosztott felelősségbe tartozik. Elsődlegesen a tagállamok feladata a belső biztonság garantálása, de a határon átnyúló jellege ezeknek a veszélyeknek elengedhetetlenné teszik azt, hogy az Európai Unió is fontos szerepet játszon és hozzájáruljon, erősítse a tagállami fellépést tehát ez egy közös felelősség szembenézni ezekkel a veszélyekkel, közös európai megközelítésre van szükség. Timmermans alelnök és Avramopoulos biztos is említette, hogy közös stratégiának tekintjük ezt. Megosztott felelősség, megosztott elkötelezettség és a végrehajtás is közös feladat. Az előkészítés során, a stratégia előkészítése során arról beszéltünk, hogy milyen elvek irányíthatják az Európai Unió fellépését ezen a területen. Öt fontos elvet sikerült azonosítani. Az első az alapjogoknak való teljes megfelelés. Természetesen a biztonság és az alapjogok tiszteletben tartása nem egymással szemben álló dolgok, ezek egymást kiegészítik, kiegészítő politikai célok. Tavaly um, egyértelmű um, ébresztőt kapott az Európai Unió, hogy a biztonsági kérdésekkel foglalkozni kell, egy nagyon fontos Európai Bírósági április 8-ai döntés után amely világossá teszi azt, hogy az éreket felek számára, hogy az alapjogok értékelése a policy kialakításának kezdeti fázisában elengedhetetlen, hogy biztosítani lehessen a jogszabály alkotó kezdeményezésünk jogi fenntarthatóságát. Az alapjogok tehát teljes, szerves részét képezik a policy kialakításnak. Láthatják a stratégiában, hogy ezt megosztott felelősségnek tekintjük, az EU és a tagállami résztvevők számára, és az alapjogi ügynökség és az adatvédelmi felügyelő nek nagyon fontos szerepe van. Korai fázisban már szerepük van az értékek megőrzésében. A második elv az átláthatóság, elszámoltathatóság, demokratikus ellenőrzés. Nem kell az Európai Parlamentnek ezt fejtegetnem, hogy mennyire fontos a szerepünk az Európai Parlament szerepe a Lisszaboni szerződés óta a demokratikus ellenőrzés biztosításában. Az Európai Bizottság elkötelezi magát, hogy a parlamenthez és a tanácshoz fordul évente kétszer, hogy tájékoztasson a stratégia megvalósításáról és önökre marad a lehetőség és a feladat, hogy értékeljék ezt a végrehajtást. Aztán emellett teljesítményindikátorokat is kidolgozunk, ez egy fontos eszköz, és az átláthatóság és a részvétel tekintetében, hadd mondjam el, hogy tavaly szeptemberben volt egy magas szintű konferencia és ezt, ebből szeretnénk egy állandó EU biztonsági konzultatív fórumot csinálni. Ez évente egyszer ülne össze tagállamok, parlament, ügynökség, magánszféra, civil társadalom részvételével. A harmadik elv szintén fontos eleme a stratégiának, biztosítani kell a meglévő európai jogi eszközök megfelelő végrehajtását, konszolidációját. Ez az egyik legfontosabb célkitűzése az elkövetkezendő öt évnek. Sok jogszabály született a, az úgynevezett harmadik pillérben 99 óta, 15 év alatt. Tavaly december óta az Európai Bizottságnak feladata és lehetősége a tagállamok általi végrehajtás ellenőrzése. Célja ennek, hogy jobb, teljes végrehajtást hajtsunk végre, tehát a meglévő eszközök e, és jogszabályok teljes végrehajtását érjük el, mielőtt egy újabb eszköz fogadunk el. A negyedik elv a az ügynökségek közötti és ágazatok közötti jobb együttműködés nem csak e, bel- és igazságügyben, hanem azon ügynökségekre is gondolok, amelyek a JJ kívül vannak, az EMSA, a ISA, amelyeknek ugyan közük, ugyan közük van a biztonsághoz, azért, hogy egy nagyobb család tagjaiként sikerüljön erősíteni a tagállamoknak nyújtott támogatást. Aztán az ágazatok közötti együttműködés, tehát a holisztikus megközelítés, a, a tiszta bűnüldözést túl kell lépni, egyéb politikákat is be kell vonni, amelyeknek hatásai lehetnek a biztonsági eszközök kidolgozására, közlekedés, pénzügy, közegészségügy, szociális kérdések, oktatás. Az Európai Bizottság el fogja fogadni a digitális belső piaci stratégiát, és a tavaly elfogadott biztonsági stratégia és a digitális stratégia közötti együttműködés összefüggés egyértelmű, és nagyobb, szorosabb összekapcsolódásra van szükség. Az ötödik elv sem új, erről már beszéltünk Szeretnénk szorosabb kapcsolatot létrehozni a biztonság külső és belső aspektusai között. Nincs olyan belső fenyegetés, amely nem kívülről indulna az Európai Unióra. stratégiai felülvizsgálaton dolgozunk. A 2013-as külső biztonsági stratégia felülvizsgálatán és júniusban fog elkészülni ennek a felülvizsgálata. Ebben a stratégiában biztos, elemezzük azokat a kérdéseket, belső stratégiai kérdéseket, amelyeket erősíteni kell, például a bűnüldözés, aztán a szervezetbűnözés, a bevándorlók felkutatása, a embercsempészet, ezek mind megjelennek a biztonsági párbeszédben. A meglévő források jobb felhasználására és a biztonsági tudás jobb kihasználására van szükség, nem csak belügyi, igazságügyi kérdésekben, hanem a külső aspektusokat is figyelembe véve. Hogyha azonosítottuk az elveket, a lényeg az volt, a következő lépés az volt, hogy a belső e, biztonsággal kapcsolatban jobb munkát végezzünk, és ezt a keretet erősítsük. Ezen a területen is három pillérről van szó, e, a harmadik pilléren kívül, az előző életünk harmadik pillérén kívül, Három pillér van tehát itt, a jobb információcsere, az operációs együttműködés javítása és az erősebb támogató fellépések, kutatás, fejlesztés, oktatás. Az első pillér az információcsere. Ez egy kritikus kérdés, tudom, hogy ez központi eleme a vitának. Az is nagyon fontos, hogy a meglévő információ valóban megosztásra kerüljön a tagállamok és, a, és az illetékes ügynökségek között. A célkitűzés továbbra is az, hogy biztosítsuk, hogy a tagállamok igenis kicserélik ezeket az információkat, megosztják ezeket az információkat a meglévő biztonsági kereten belül. Említjük itt például a prümi együttműködést, amelyet teljes mértékben végre kell hajtani, aztán a az Interpol információi, a meg, az elveszített vagy ellopott útlevelekkel kapcsolatban, ez nagyon fontos a külföldi harcosokkal kapcsolatban, aztán utalunk a bevándorlási stratégiára, ezt a területet jobban meg kell vizsgálni, már jövő héten látni fogják ezt a stratégiát további intézkedések, amelyek a termékek mozgását, útját figyelik, ezek fontos szerepet játszanak az Európai Unió biztonságát illetően. Aztán a függőben lévő javaslatok elfogadása, ez is nagyon sürgős, a parlament ugye részt vesz a PNR, az adatvédelem, az Europol, CEPOL kérdésekben, és itt hát fel kell gyorsani a munkát. Ez egy olyan üzenet, amelyet minden intézménynek küldünk. Az Európai Bizottság kész van, kész arra, hogy a társjogalkotókat támogassa. A második pillér az operációs együttműködés, ezt nagyon fontos szerepet játszik az Európai Uniós ügynökségek. Biztosítani kell, hogy a meglévő mechanizmus kihasználásra kerüljön, a belső biztonsági alap kihasználásával. Szeretnénk tovább dolgozni a politikai ciklus kérdésén. Térjünk rá a hármas pillére. Ahogy mondtam, itt a támogatásról van szükség, oktatás, az, a finanszírozás, a Horizon 2020, mint ahogy tudják, most már része a belügyi portfóliónak, és ezt be kell vonni a fellépésünkbe. A kutatás és fejlesztés megint csak nagyon fontos témák, és akkor térjünk rá gyorsan minél gyorsabban, mert az elnök asszony egy kicsit sürget, ami a prioritásokat illeti három prioritás, az első a terrorizmus és a radikalizáció, szervezetbűnözés és a szájberbűnözés. A terrorizmussal kapcsolatban szeretnénk konszolidálni a meglévő eszközöket és új eszközöket létrehozni. Sokat beszéltek az e, Európol terrorizmus ellenes központjáról, ez a központ a meglévő osztályok, részlegek konszolidációja, ezeket össze kell fogni annak érdekében, hogy ezek maximálisan segíteni tudják a tagállamokat. A meglévő jogi mandátum keretén belül információt adnak át a Europolnak. Aztán egy új terv beindítására kerül, le, kerül sor már idén, és egy civil társadalommal folytatott vita is beindul a szélsőséges terrorizmus és az erőszakos terrorizmus megjelenése online. Aztán a terrorizmus finanszírozásáról szóló intézkedéseket is említenék, a e, műemlékek, műtárgyak e, illegális kereskedelme például. Aztán a, krimin, a bűnügyi jogalkotás, illetve a, a büntetőbíróság kérdése, a igazságszolgáltatás kérdése. Ebbe tartozik a jogszabály alkotási munka, és a deradikalizáció a börtönökben. Ami a radikalizációt illeti, hadd mondjam el, hogy szorosan együttműködünk az oktatásért, a foglalkoztatásért felelős kollégákkal, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez előfeltétele annak, hogy a deradikalizáció megtörténjen. A másik prioritás a szervezetbűnözés. bűnözés. Itt az EU policy ciklus erősítésére van szükség, közös fellépés a csempészet ellen, látni fogják ezt, ennek a fontos szerepét. Aztán a follow the money elv kérdése a szervezet bűnözés finanszírozásának felvetése, a pénzmosás csomag teljes végrehajtása, a pénzügyi intellig, hírszerzési egységek működését hatékonyabbá kell tenni, és megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni az elkobzásokkal kapcsolatban. Egy nagyon fontos csomag e, emellett a fegyverek, éles fegyverek kérdése. Biztosítani kell, hogy 2016-ra egy csomag készüljön el, a környezeti bűncselekményekkel kapcsolatban is. Végül pedig a cyberbűnözés az ügy, a polgárok által meghatározott prioritási listán nagyon előkelő helyen állt a cyber bűnözés elleni fel, fellépés. A, el kell fogadni egy irányelvet, amely az információs politikára vonatkozik, és az online kérdésekre. A nem cash, tehát a nem készpénzes fizetésekről kell egy határozatot, kerethatározatot hozni, illetve ezt felülvizsgálni. Végül az utolsó, még egy szlájdot kérek, mi az, mik a következő lépések. Timmermans biztos és Abramopoulos biztos eh, megemlítették, hogy ez egy közös stratégia. Azt várjuk a tanácstól és a parlamenttől, hogy járuljanak hozzá a bizottsághoz. A parlamentet a legfontosabb tárgyali partnerünknek és partnerünknek tekintjük a stratégia megvalósításában, nem csak jogszabályalkotó szempontból. És azt gondoljuk, azt tervezzük, hogy hat hónaponta beszámolunk a e, megvalósított lépésekről, és természetesen miniszteri szinten is tájékoztatást adunk. Remélem, hogy ezt várták tőlünk, elnök asszony, megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Soreka. Uh, now I... Köszönöm szépen, Szorega úr. Most megnyitom a vitát. Először az első körben a koordinátorok, illetve helyettesei kapják meg a szót Fosz úr, Holmájer asszonyt helyettesíti. Vielen Dank ähm, für die Möglichkeit. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm szépen azt is, hogy előadást tartott, hogy bemutatta az EU biztonsági elképzeléseit. Jónak találom, remek az, hogy ezzel a nyitással elindítanak. A kérdés csak az, hogy milyen rugalmasság lesz benne, nehogy az legyen, hogy a következő öt évre lesz egy ilyen elképzelés. A változások gyorsasága miatt az az érzésem, hogy folyamatosan ezen kell maradjunk, és mindig megkérdezzük, hol lehet javítani a személyi összetétele, nem csak hogy a bizottság, parlament és tanács érintett ebben, hanem a biztonsági hatóságokat is be kell vonni. Aztán van egy másik kérdésem. Meddig tart az, hogy ennek az elképzelésnek a végrehajtásához eljutunk? Mindig végletekig tárgyalunk a különböző tartalomról, de a három, a terror, a szervezetbűnözés és a kiberbűnözés olyan kérdések, amikkel kapcsolatban úgy gondolom minél hamarabb a végrehajtásra kell áttérni. Ezért én magam úgy gondolom, hogy egy teljes körű biztonsági koncepcióhoz még néhány elem hiányzik. Tudom, hogy nincs hatáskörünk erre vonatkozóan, de a teljesség érdekében jó lenne, hogyha a katonaságról, a a katonai együttműködésről tudnánk még beszélni. A bizottság elnökének javaslata erre vonatkozóan már megvolt. A titkosszolgálatok és egy olyan terület, ahol azt hiszem, hogy jobban el kellene gondolkoznunk az együttműködés lehetőséről. Az Eurojust önkéntessége, tehát a jogok nyomon követése ne csak a felderítés, hanem a a bűnüldözésben is legyen megfelelő közös felállás. Nagyon sok pont van tehát még, amivel gazdagíthatjuk ezt a koncepciót, de elmondom, hogy az is, eh, tehát mindenképpen úgy érzem, hogy eh, a világ nem vár, minél hamarabb a végrehajtást meg kell kezdeni. Franciaország egy ilyen saját eh, Patriot Act-et akar most elfogadni, akkor úgy tűnik, hogy európai szinten nem akarnak a tagállamok várni arra, hogy mi magunk ezt a koncepciót megvalósítsuk, hanem jó lenne, hogyha európeizálnánk és rajta lennénk, azt mondanánk, hogy olyan intenzívek a változások a korunkban, hogy sokkal rugalmasabban kell válaszoljunk rájuk. Ezért a kezdeményezés tökéletes, ki kell tovább építeni, de úgy gondolom, hogy a végrehajtást is meg kell nézzük. Remélem, hogy erre gyorsan sor is kerülhet. A kérdés az az, hogy a bizottság strukturális értelemben megfelelően tud-e felállni az, ahhoz, hogy ezt megoldja. Ezt a parlamentben is meg kell kérdezzük önmagunktól, megfelelő-e a struktúránk ehhez a kérdéshez, vagy csak mellékesen tudunk vele foglalkozni, vagy mégis inkább kérdést kell csinálni belőle, és a tanácsra ugyanez vonatkozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szépen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szurika úr a jelentését egyebek között azzal kezdte, hogy utalt a januári tragikus eseményekre, amelyek e, égetően sürgős lépéseket követelnek. Én személyesen úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha a felelősök, a politika alakítói az új kihívásokat komolyan vennék, és megfelelő gondossággal dolgoznának a céltalan lövések, azok nem jelentenek ma gyors megoldást. A konzervatív kormányok azonban ezeket a nagyon gyors vaktába való lövést választották megoldásként. Meg kell jegyezem, hogy nagyon erősen megfontolandó, hogy sok tagállam irányelvét megtartotta, annak ellenére, hogy ugyanolyan kritériumok vonatkoznának az Európai Uniós irányelvekben megfogalmazottak szerint a tagállami eh, biztonsági útmutatókra is. Az elmúlt hetek, hónapok vitáiban különböző felek érintették, hogy nagyon gyakran a meglévő intézkedések nem kerülnek teljes mértékben, alkalmazásra. A Probléma, hogy a tagállami hatóságok között nem működik az információcsere sem. Úgy gondolom jó lenne, hogyha ezeket a hiátusokat kitöltenénk, és a bizottságnak ez egy állandó feladata lenne a tagállamokkal együtt. Ebben az összefüggésben az írásos jelentésben is utalt homályosan az értékelésre, szeretném tudni, hogy konkrétan ez mit tartalmaz. És különösen az érdekelne, hogy milyen módon akar a bizottság eljutni oda, hogy nyomást gyakoroljon, diplomáciai értelemben vagy más formában, hogy a tagállamok aztán ezeket a meglévő intézkedéseket tényleg átfogóban használják ki, hajtsák végre, mert a tagállamok közreműködése nélkül nem fogjuk tudni ezt megoldani. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy be kell tartatni és tartani az alapvető jogokat. Ez így helyes. Talán kezdettől fogva a, az adattárolás kérdését másként kellett volna kezdeni. De megrázott tulajdonképpen az, amit újra meg újra az adatvédelmi csomagról hallunk. Hogy a bizottság nem vesz ugyan közvetlenül ebben részt, de aggasztó, hogy az a kívánság, hogy vállalatok megfelelő, hogy a vállalatok pénzt keressenek, többet ér, mint a, az állampolgárok védelme. Valószínűleg az alapvető jogok, az, hogy az alapvető jogok a politika minden politikai terület középpontjába kerüljön, úgy látszik még nem valósul mindenütt meg. A foglalkoztatás, prevenció, más, a más főigazgatóságokkal való együttműködés szintén jó, de nem csak arról van szó, hogy az emberek számára képzés és foglalkoztatás révén esélyeket teremtsenek, hanem ez nyilvánvalóan, bár ez nem az ön feladat területe, mégis hadd említsem meg, a tisztességes fizetés és ennek része, ennélkül a legjobb foglalkoztatás sem ért semmit. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, amit a plenárison is felvetettem már. Tragikusnak tartom azt, hogy egy stratégia keretében megint csak a menekültek és a migráció kérdését felvetjük akarjuk vagy nem, de ez mégiscsak azt a benyomást kelti, hogy a bevándorlás önmagában azok, akik ide jönnek, veszélyt jelentenek. Ez szerintem tragikus. A csempészek kérdése is. Hadd mondjam el világosan, is ez az utolsó dolog. Lehet bűn, a bűnszervezetekről beszélni, akik csempészek, de nem a csempészek okozzák a menekülteket, a menekülést. És az a cél, hogy ha egyre inkább lezárjuk magunkat, kerítéseket érünk, építünk, hogy nincs legális bejutás, majd meglátjuk, mit mond a bizottság a jövő héten erre vonatkozóan, de hogy nincs legális út eh, még a szír, irak, eritreai menekültek eh, számára sem, meg mások számára, nyilvánvalóan oda vezet, hogy az embereknek nincs más esélye csak az irreguláris út, hogy eh, csempészeken keresztül nyújtsanak be védelmi kérelmet. És az utolsó dolog a katonai intézkedések, ahol pont pártokon felüli formában megállapítok, hogy a katonai intervenció is okozta a határaink mentén lévő államok széthullását, és hogy most újra erről beszélünk, úgy gondolom ebben a kontextusban nagyon veszélyes. Köszönöm szépen, Zépel asszony. Nos, kedves kollégák, nagyon szigorúnak kell lennem, mert sokan kérnek még szót. Azt kérem ezért mindenkitől, hogy két-három percre maximum korlátozzák hozzászólásokat. Egyébként nem lesz lehetőség arra, hogy a válaszokat meghallgassuk. Felolvasom a neveket, akik a listámon szerepelnek, és lezárom a listát. Alder. Then I have Mrs. Stevens from EC, for ECR, Mrs. Virgia for GUE. I'm not sure, do I have you? Yes, Mrs. Sargentini, Mrs. Ferrara, yes. And then Mrs. Post, Mrs. Fire, Mrs. Kinichi, Mrs. Revaud Dallon, uh, Mrs. Lauristin, Mr. Um, Rader, Rad, Radev, okay, I can't read, sorry, and uh, this is it. Ez tehát a lista, lezárom, és megadom a szót Énet Feldasszonynak. Yes, thank you, Chair. I'll, I'll try. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok valóban összefogottan fogalmazni. Azzal kezdem, hogy a bizottság javaslata valóban pozitív elemeket is tartalmaz, mint például az, hogy hangsúlyozzák az információ megosztásának javítását. Ez egyértelműen prioritás. Mindannyian tudjuk, hogy minden egyes támadás követően az elkövetők már ismertek. Tehát az információ hiány önmagában nem volt probléma, csak az információ feldolgozása problematikus. Nagyon aggódom a dokumentumok miatt. Először is úgy gondolom, hogy aggasztó, az a, aggasztó a e, területen található egyenlőtlenség. Az európai biztonságról, hogyha beszélünk, akkor az Európai Bizottság mindig több intézkedést javasol a represszió terén. De a felügyelettel kapcsolatban az alapvető jogoknál a bizottság mindig azt mondja, hogy hát ez nemzeti hatáskor minket nem érint. Azt szeretném tudni, hogy mi a nemzeti biztonság definícióját alkalmaz, tehát milyen definíciót alkalmaz a bizottság a nemzeti biztonságra, erre még nem kaptunk választ. Vagy van jogköre, vagy nincs. Nem lehet az, hogy a represszív intézkedéseknél van jogkörű, de nincs például arra, hogy kötelező szabályokat javasoljon az alapvető jogok terén. Nagyon nagy csalódást okozott nekem a bizottság álláspontja, és az alelnök álláspontja e területen meg kell, hogy mondjam. Alapvető jogokról beszél, de erre nem látok javaslatot. Öt átláthatóságról beszél. Kíváncsi vagyok, hogy a bizottság mit akar tenni a zsákutcába jutott jogszabály revíziójával. Nem, az átlát, nem csak az átláthatóságról akarok hallani, de arról is, hogy mit akar a felügyelet és beszámoltathatóság terén tenni. A bizottság semmit, a bizottság egyelőre hallgat. Azt mondja, hogy konszolidáció, a meglévő eszközök alkalmazása. Jó, rendben van, de hol van az az értékelés, amit ez a ház kért már 2011-ben? Négy éve, négy évvel ezelőtt kértük Gondolom az önök értékelése rendkívül alapos, hogyha négy évbe telik, de abban is biztos vagyok, hogy hamarosan be fogják mutatni. Arról beszél, hogy közös ügynökségekre és ágazatközi megközelítésre van szükség. Nos, ez olyan, mint hogyha a rendőrségi és a felderítési munka közötti átfedésekre zöld utat engednének, a felügyelet eh, így egyre kevésbé lesz lehetséges. Pedig a felügyeletre szükség van. Ha megnézem mindazt, hogy a titkosszolgálatok manapság miket csinálnak, teljes mértékben kaubolyként járnak el, semmiféle szabályokhoz nem tartják magukat. Németországban, ami történt a közelmúltban, meg kell, hogy mondjam, egyszerre örülök és aggódom. Ausztria most bíróság elé ment, hogy kiderítsék, hogy a német titkos szolgálat, akik az amerikai titkos szolgálatnak dolgoztak, kémkedtek-e utánok is. És még egy dolog, mert nagyon sok mindent lehetne még mondani a titkos szolgálatokról. Burton, Belgacom, Gemalto, NSA. S mikor kapunk végre választ arra, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban mit tesz? Nem mondja azt hogy ez nem az önök kezében van, nem önökhöz tartozik, hiszen megvan önöknek a jogköre arra, hogy új titkosszolgálati hatáskörökre vonatkozó javaslatokat tegyenek, és megvan a hatáskörük arra, hogy a felügyeletre is még egy megjegyzés. Sokkal többet szeretnék látni arra vonatkozóan, hogy mit akar a bizottság a fehér galléros bűnözésről kapcsolatban tenni, mert ez még nincs benne a javaslatban. Köszönöm. Steven asszony. Steven asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem van. Először is szeretnék köszönetet mondani, mert nagyon fontos volt ez az előadás, de egy kicsit azt is szeretném, hogyha új ötletek, új elképzelések is megjelennének. Nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy mi történik, mi történt a múltban, és mi van a jelenlegi jogalkotásban, a jelenlegi lehetőségekkel, kezdeményezésekkel, amelyek most is életben vannak. A tagállamok, akik megfelelően teszik, az, végzik az átültetést, ahogy elhangzott, ott megvan a, a csere az Európolon keresztül, de mégis problémák megmaradnak. Tehát, hogyha alapvetően, ha az alapok nem jók, akkor semmi értelme minden további intézkedéseket hozni. Mi a helyzet például a jelenlegi átültetésekkel? és az új elképzeléseket hogyan fogjuk majd a, a jelenleg meglévő jogalkotáshoz igazítani. Mi értelme van annak, hogy bármit elindítsunk akkor, amikor végül is a jelenlegi együttműködés is önmagában problematikus már. Szeretném tudni, hogy a tagállamok hozzáállása mi az önök javaslatára vonatkozóan. Egyetértenek-e minden, mindannyian? Tehát mindenki egy irányba akar haladni e kérdésben. A második kérdés pedig a deradikalizálódás. Vannak olyan tagállamok, mint Belgium is például, akik már megpróbálták a tapasztalatokat összegyűjteni arra vonatkozóan, hogy megvizsgálják, hogy hogyan lehet a radikalizálódást elkerülni, visszaszorítani vagy megszüntetni. Vajon a tagállamok elfogadják-e, beveszik-e a tervekbe a tagállamok ezeket az elképzeléseket, tapasztalatokat, vagy pedig saját teóriákat fognak kialakítani. Nagyon fontos lenne megnézni, hogy van, mi, mi a munka, ami már megtörtént, és ami eredményeket adott eddig. Köszönöm. Thank you, Mrs. Stevens. Köszönöm, Stevens asszony, Berzsi asszony. Köszönöm. Szeretném köszön, megköszönni a prezentációt. Nagyon sok dolog elhangzott már, ezek közül sok mindennel egyetértek. Én is szeretném hangsúlyozni az egyensúlytalanság kérdését, biztonság és emberi jogok közötti egyensúlytalanság, ahogy elhangzott, a biztonsághoz való jog tekintetében nagyon fontos ez az egyensúly, a kettő közötti egyensúly. Úgy látjuk, hogy a tagállamokban rossz irányba haladnak a dolgok. Cippel asszony, Invert asszony is említette, hogy a tagállamok próbálnak előre menekülni, és vannak, akik meglovagolják ezeket az érzelmeket, a drámai eseményeket követően. A népáti kollégák részéről elhangzott, hogy ez a francia jellegű Patriot Act eléggé veszélyes. Én is aggályosnak tartom ezt, és aggályosnak tartom az egész Európai Unió szempontjából. Nagyon fontos, hogy átfogóan kezeljük ezeket a kérdéseket, és hogy legyen olyan eszközünk, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat is a tagállamokban. A hatáskör nagy része a tagállamoknál marad, a szubszidiaritási elve érvényes. Ezért csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik eh, rákérdeztek az Európai Unió tényleges hatáskörére ebben a témában. Ha nincs együttműködés a tagállamok között, akkor európai szinten nem tudunk előrelépni, és sajnálatos módon a pázsi eh, támadások pontosan ezt bizonyították, hogy az együttműködés, a rendőri együttműködésben vannak a hiányosságok. Az értékelésről beszélt, úgy gondolom, hogy ezt még inkább hangsúlyozni kell. A meglévő eszközöknek a használata rendkívül fontos lenne, és a PNR témájában látjuk szintén, hogy előre menekültek a tagállamok, előre lépnek, és nagyon jól tudják, hogy a tanács és az Európai Parlament részéről nagyon fontos az alapvető jogok tiszteletben tartása ebben a témában is. Én is aggályosnak tartom a bevándorlás és a bűnözés összekapcsolását, és szeretném azt hangsúlyozni, hogy itt az emberkereskedők, embercsempészek, idézőjelben a valós embercsempészek nem európai területen vannak, máshol vannak, és mit tesz az Európai Unió? Meg kell, az Európai Unió valójában az emberkereskedők, kell való együttműködőket találja csak meg a saját területen olyan bevándorlókat, akiket kihasználnak a valós embercsempészek és emberkereskedők. Úgyhogy itt is meg kéne találni, hogy valóban kit célozunk meg. A, értekelem a lefoglalással kapcsolatos, elkoptással kapcsolatos hatástanulmány készítését. Még egy dolgot említenék, és ennek azt már be is fejezem. Innováció és a kutatást is hangsúlyozta. Szeretném azt tudni, hogy a megelőzésnek ebben mi a szerepe, mert ez az Európai Uniós politikának nagy hiányossága, és nem lehet a bűnözés ellen harcolni és előrelépni a bizonság témájában, hogyha nem kap prioritást a megelőzés. Köszönöm, Verzsi asszony. Sargentini asszony. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy a határon átnyúló bűnözés elleni harcról volt szó. Ez valóban attól a filozófiától függ, hogy mit nevezünk bűnözésnek, és ettől függ, hogy hogyan harcolunk ellene. Hogyha kriminalizáljuk a kábítószert, kriminalizáljuk a prostitúciót, akkor nem kell, hogy meglepődjünk azon, hogy a bevándorlók a kábítószer és a prostitúció összekeveredik, hiszen a bevándorlókat a határokon át a bűnözők segítik, és ezeknek nincsenek határaik, gond nélkül segítik őket mindenféle eszközzel, ezeket a bevándorlókat a határokon át, és a saját üzleti érdekeiben használják ki őket. Úgyhogy amikor a szervezett bűnözés ellen harcolunk, akkor valójában azt szervezzük meg, hogy még profitabilisabb legyen ez a bűnözés. Az egyik megoldás az lenne, hogyha a bevándorlóknak lehetőséget adnánk arra, hogy bejöjjenek Európába, szabadon, biztonságosan. Cipel asszonyjal egyetértek, én is csodálkozom, de öt évvel ezelőtt esett az a helyzet, hogy Európába jönnek a bevándorlók, és ezt a biztonsággal szembeni fenyegetettségnek tekintjük. Ezzel nem értek egyet. Továbbá úgy gondolom, hogy a bűnözők számára hagyjuk a vizet. Tudom, hogy nem népszerű gondolat, hogyha a kábítószer és a prostitúció kérdését másképp közelítenénk meg, akkor nagyon sok bűnözéssel kapcsolatos téma megoldódna. Ez a helyzet, na, nagyon sok ilyen téma van, ahol először kriminalizálunk valamit, és akkor utána megoldásokat próbálunk találni a terrorizmussal kapcsolatban. Persze szép azt látni, hogy az Európai Bizottság vizsgálja, hogyan tudjuk felhasználni azokat az eszközöket, amelyeket korábban megalkottunk. Ez egy egészséges megközelítés, ahelyett, hogy föltaláljunk, kitaláljunk mindenféle új eszközöket. De Intvád asszony igaza van, nem tudom, hogy most mondta de sokszor elismételte már, hogy a hat, eszközök hatékonyságát bizonyítsák be. Ha bizonyítsák be, mennyire lehet hatékony a PNR vagy a TFTP, és ezt a bizonyítékot soha nem kaptuk meg. A további együttműködés a tagállamok között további hibák veszélyét jelenti a felügyelet nélkül. Úgyhogy ezt anélkül nem tehetjük meg, hogyha a felügyeletet nem tisztázunk. A megelőzés, a radikalizáció megelőzése. Nagyon sokat beszélünk a radikalizáció figyelmetelkedő rendszeréről, és a jövőbeni kiválóságok központjáról. Nagyon érdekelne ez. Szeretnék erről több információt kapni. Volt erre egy tender, ha jól tudom, amit januárban zártak le, és még mindig nincs meg az eredmény. Ha jól gondolom, év vége felé újra szó lesz ennek a központnak a felállításáról. Szeretném tudni, hogy ebben a folyamatban hol állnak, és azt szeretném tudni, hogy milyen útra lépünk. Igen, már lejárt az időm, be is fejezem. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog itt nem az, hogy a bűnözés ellen harcoljunk, a terrorizmus ellen harcoljunk, hanem hogy azt biztosítsuk, hogy az emberek ne radikalizálódjanak. És ez a rész még mindig nem elég erős a szövegben. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Először is csatlakozom a kollégák agájához, akik előttem említették a szabályos bevándorlók kriminalizációját, kriminalizálását. Nagyon fontos, hogy megkülönböztessük, hogy mi a szabályellenes viselkedés, és mi a bűnöző jellegű viselkedés. Nagyon fontos, hogy ezek a dolgok ne keveredjenek össze, hanem a megfelelő módon különböztessük meg ezeket az eseteket, és ne általánosítsunk, és ne keltsünk pánikot ok nélkül a polgárok körében. A stratégiával kapcsolatban, az európai szintű biztonsági menetrendel kapcsolatban egyetelmű, hogy a tagállamok közti együttműködést erősíteni kell a legfontosabb témákban, és azért, hogy rendszeresen kapcsolatban legyenek a tagállamok ezekben a témákban. De az is egyértelmű, hogy mindez attól függ, hogy a tagállamok valójában mennyire állnak készen arra, hogy olyan területen együttműködnek, amelyek hagyományosan tagállami hatáskörbe tartoznak, tehát hogyan fogják az adatokat megosztani. Ezért a kérdésem az, hogy a bizottság hogyan gondolja azt elérni, hogy a tagállam együttműködés a szavakon túl tényeké és konkrétumokká váljon. Az új Európai Terrorizmus elleni központ az Európolon belül fölállítandó központ, amely a Foreign Fighters, a terrorizmus finanszírozása és a fegyverkereskedelem témájával foglalkozna. Kérdésem, hogy lenne egy európai federális központ, vagy pedig egy európai hírszerző központ lesz ez? Azt szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan kívánja azt biztosítani, hogy az adattárolás megfelelően történjen a Europol számítógép rendszerében, illetve az összes egyéb adatra vonatkozóan is. Azt szeretném kérdezni, hogy az Europol alkalmazottai, illetve a kapcsolódó alkalmazatok megfelelően tudják-e majd kezelni ezeket az adatokat? Megfelel, a, elégséges, megbízható személyzet áll a rendelkezésre. A kollégák is megkérdezték már azt, hogy hogyan kívánnak megfelelő, teljes mértékű alapjogi védelmet biztosítani. A prezentációban azt hallottuk, hogy nagyon odafigyel a bizottság az alapvető jogokra, de konkrét javaslatokat nem hallottunk, ezért szeretném ezt a kérdést feltenni. Köszönöm. Köszönöm, Ferrer asszony mindegyik politikai frakció részéről egy képviselőt meghallgattunk, még hatan vannak a felszólalók listáján, most már nagyon szigorú leszek, két percben lehet felszólalni, mert az is fontos, hogy meghallgathassuk a válaszokat. Posztasszony. Köszönöm, elnök asszony. Támogatom én is az előttem szólókat. szeretném elmondani, hogy nagyon agályosnak tartom, hogy az öt éves biztonsági stratégia semmit nem mond a legnagyobb biztonsági kérdés, vagyis, hogy 50 millió EU, ami 50 millió európai polgár előtt áll, és itt a nőkre gondolok, az 50 év fölötti minden harmadik nő esetében, életében már előfordult valamilyen erőszakos támadás ellenében. Semmilyen stratégia nincs arról, hogy ez ellen hogyan harcolunk. Ezt nagyon szokatlannak tartom. Szerintem sokkal inkább hosszú távú megközelítést kell alkalmaznunk a biztonság kérdésében. Magyarázatokra van szükségünk, meg kell találnunk, hogy mik az okai, mik a gyökerei a mostani jelenségeknek. Az az elképzelés, hogy a fenyegetést megelőzzük, ennek a legjobb eszköze, hogyha megerősítjük a demokráciát, az emberek alapjogát, hogyha a kohéziót erősítjük a társadalomban, külső kockázatokról beszélt, külső fenyegetésről beszélt, de nem beszélt az extremizmus fokozódásáról az EU-n belül. Itt a, ebben a teremben, a parlamentben, a nemzeti parlamentekben is vannak ilyen erők. Ezzel mit fogunk tenni? arról beszélünk, hogy a deradikalizációra szükség van, de mit mondunk Orbán úrról? Úgy tűnik, hogy a szélsőjobb elveket követi, és ennek hatása van a demokráciára. Erről is szeretném tudni az ön véleményét. Fajon asszony. Um, I... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Én már elolvastam e, ezt az anyagot, és a biztos úrral e, egyetettünk. Elmondom még egyszer azt, amit már a múlt héten is elmondtunk, ez egy jó előrelépés az európai e, biztonsági stratégia, de ez nem megy eléggé mélyre, különös tekintettel a terrorizmus gyökereit tekintve. Egyrészt az Európai Bizottság azt mondja, hogy jobban végre kell hajtani a meglévő keretet, és tudjuk, hogy nincs jó együttműködés. Másrészt azonban a PNR-t vezeti be, a Smart Border-t, a, a egyértelmű bevándorlási um, stratégiát szeretne kidolgozni, és én egyetértek kollégáimmal. Azt gondolom, és attól félek, hogy ebből a szempontból, ebből a perspektívából a a biztonsági intézkedések az alapjogok előtt szerepelnek. Nem sokat beszélnek a radikalizációról. Sok olyan fiatal van, európai útlevéllel rendelkező fiatal, aki Irakban, Szíriában akar harcolni. Jobban kell foglalkozunk a szociális kihívásokkal Európában. Miért döntenek így, miért mennek oda, és hogyha illúziójukat vesztik és vissza akarnak jönni Európában, hogyan tudunk nekik segíteni? Sok szociális aspektusról van tehát szó, az inklúzió, a munkahelyteremtés, a a mm, szegénység, ez új eh, jelenség Európában. Egy átfogó eh, biztonsági stratégiára van szükség, és az Európai Bizottság által bemutatott biztonsági stratégia ezekre a kérdésekre nem keres választ. Mi a helyzet a szülői eh, engedéllyel a kiskorúak számára? Aztán mi a helyzet a jobb körülmények, börtönben lévő körülményeket tekintve? Ön beszélt a terrorizmus és a finanszírozás kérdéséről. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság nem eléggé elkötelezett. Sokkal határozottabbnak kell lennünk a terrorizmus finanszírozásának megakasztásában. Mi a helyzet Szaudi-Arábiával, Katárral? Finanszírozzák ők a terrorizmust. Nagyon gyenge itt ez a külső mm, elem túlságosan a belső dimenzióra koncentrál. Köszönöm Fájon asszony, Kinicsi asszony következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék összetett mondani a bizottság képviselőjének, hogy részletesen bemutatta az Európai Biztonsági Stratégiát. A stratégiai látásmódot nagyra értékelem, és hogy egyértelmű iránymutatásokat állít föl, valamint azt tartalmazza ez a tervezet, hogy az alapjogok tiszteletben tartásával határozottan fel kell lépni a terrorizmus ellen, a szervezetbűnözés ellen és a kiberbűnözés ellen, és mind az ellen, ami kapcsolódik ehhez, és az egyik legnagyobb fenyegetettséget jelenti az Európai Unióval szemben. Az előttem szólókhoz csatlakozva szeretném elmondani, hogy én értekelem azt, hogy mielőtt új eszközöket alakítanának ki, fontosnak tartják, hogy a meglévő eszközök megfelelően kerüljenek felhasználásra, hogy jobb legyen a információcsere az ügynökségek és a tagállamok között, a külső és a belső biztonsági kérdések tekintetében is. Úgy gondolom, hogy ezen még sokat kell dolgozni. Személyesen nagyra értékelem, hogy a három prioritás között szerepel a szervezet bűnözés elleni harc. Ez határon átnyúló bűnözési forma az egyértelmű, talán kevésbé érzékelhető, mert bizonyos tagállamokban ez kevésbé van jelen, vagy kevésbé látható, de sajnálatos módon olyan országok, mint az én hazám is tragikusan élik ezt a jelenséget meg, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy európai szinten is történjen fellépés ezen jelenség ellen a szociális és emberi és egyéb okok felszámolása, a gazdasági jellegű megközelítése a szervezetbűnözésnek rendkívül fontos, hiszen a, a profit a célja ezeknek a bűnszervezeteknek, és sajnos sok országban ez a legális gazdaságra is hat, és így az ezek elleni eszközökre mindenképpen szükség van a gazdasági szektor érdekében is. Egy kérdést szeretnék föltenni, hogy pontosan azért, mert a stratégiában is szerepel egy ilyen kérdés, hogy a bizottság ebben az évben, a jelen évben előre tudná-e már hozni a elkobzással kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmánynak az elkészítését, már a megbízás ki lett adva, tehát nagyon jó lenne, hogyha előre lehetne hozni ennek a határidejét, mert akkor jogalkotási ajánlással is tudnánk élni. A szervezetbűnözés elleni harc, a társadalom védelme és a polgáraink jogainak a védelme érdekében. Szóval- Thank you, Mrs. President. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a prezentációért, és úgy gondolom, hogy ez egy jó lépés a jó irányban, de nem elégséges lépés. Először is az egyértelmű, hogy a jelenlegi helyzetben a biztonsági kérdések egyre inkább európaivá válnak Egyet kell, hogy értsek azzal, amit Szofi mondott, hogy nemzeti szinten és európai szinten nincs valós hatékony ellenőrzési és nyomonkövetési eszközünk, és valóban az emberi jogokat fenyegetik ezek a témák. Amit viszont szeretnék hangsúlyozni, hogy a külső és a belső fenyegetettségek közös elemzésére van szükség. Új környezet van, új feltételek alakultak ki. Egyrészt a militáns ISIS és egyéb eszközö, jelenségek, másik oldalon az orosz és a szomszéd területeken történő fenyegetettségek, és agymosással megszerzik maguknak a fiatalokat, nagyon erős eszközöket al- alkalmaznak, és ezek valós fenyegetettséget jelentenek. A hibrid fenyegetésre nem hallottam semmit, és így szeretném említeni az integrációt és az információt. Igen, a kisebbségek nem fenyegetés jelentenek, de hogyha kizárják őket, hogyha kisebbségen belül agymosásnak tesznek ki fiatalokat, akkor valóban egy belső, kívülről érkező, de belső fenyegetés fog kialakulni. Az ilyenfajta elemzést hiányolom, és hogy hatékonyabban kéne a külső és a belső tényezőket és a hibrid fenyegetést összekapcsolni és elemezni. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A kollégákhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy ez az Európai Biztonsági Stratégiai Program előrelépést jelent, egy valós európai biztonsági térség kialakítása felé, de nagyon fontos, hogy az összes tagállam részt vegyen hatékonyan ebben a stratégiában. A terrorizmus eh, mögött lévő okok, és konkrétan a Szíriába vagy Irakba eljutó eh, európai harcosok eh, mögötti okok, és azok a szervezetek, amelyek őket toborozzák, amikor visszajönnek, akkor második új esélyt kaphatnak a tagállamok és a bizottság hogyan gondolja, hogy jobban meg, behatározza ezeket a személyeket, és hogyan lehet őket segíteni az integrációban. A, főleg kiskorúakra gondolok, a biztonsági program tekintetében ez egy különösen fontos kérdés, és lenne egy megjegyzésem. Az Európai Unió válasza az extremizmusra nem vezethet egy csoport vagy egy konkrét közösség stigmatizálásához, és főleg nem egy vallási közösségre vonatkozóan. Ezért a Strasburgi vitán is múlt héten hallottam, hogy összekeverik az iszlámot és a terrorizmust, és nekünk kell ezt tisztáznunk. Nem a vallásnak van szerepe a radikalizációban és a terrorizmusban, hanem a politikai bűnöző ideológia az, ami ezt irányítja. Az európai harcosok nagy része alapvetően nem vallásos, ezért nagyon oda kell figyelni, hogy ne keverik össze ezeket a dolgokat, és gondolom a bizottság számára is ez egy fontos kérdés lesz. És végül szeretném, hogyha az európai képviselők se kevernék össze az Patriot act és a franciaországi jelenségeket. Erről külön lehet majd vitát folytatni. Uh, Mr. Rada. Rada úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a 2015-2020-as Európai Biztonsági Stratégia bemutatásáért. Azt hiszem, hogy ez egy jó stratégia, felsorolja a kompetenciákat, szükségleteket, jól orientált és kész gyorsan változni. Én vagyok a néppárti árnyék jelentéstevő az alapok átutalásával kapcsolatos kísérő információra vonatkozó témával kapcsolatban. Nagyon örülök annak, hogy a, az, a szervezet bűnözésre, a terrorizmusra és a pénzmosásra is koncentrálnak. A, e, itt az elkoptással kapcsolatos témák is felmerülnek. Az Európai Bizottság mit szeretne ezen a területen elérni? A stratégia azt is megemlíti, hogy a korrupció elleni harc átfogó megközelítéssel kell, hogy rendelkezzen. Az Európai Unióban is terveznek-e fellépni a korrupció ellen? Szeretnének-e jelentést készíteni az éves korrupció elleni harc témájában? Aztán szeretnék néhány szót szólni végül, de nem, nem utolsó sorban kérdést feltenni a bevándorlással kapcsolatban. Ez nagyon fontos Bulgária számára. Mit szeretne az Euri, Európai Bizottság a Törökországgal való együttműködés keretében tenni a, az embercsempészet elleni harcban? Köszönöm szépen, Spinelli képviselői az utolsó szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a prezentációért a bizottságnak. Meg kell, hogy mondjam, hogy egyre inkább csodálkozom azon, hogy hogyan használják a belső biztonság koncepcióját. Azért csodálkozom, mert tényleg nem értem, hogy milyen elképzelése van a bizottságnak a belső biztonságról. Folyamatosan vannak olyan dokumentumaink, amelyekben bejelentenek intézkedéseket, együttműködést, közös felügyeletet, új alapokat, de minden alkalommal, amikor a bizottság előtt parlamenti vagy állampolgári kérdés merül föl az egyes tagállamok eljárásával kapcsolatban, és több állam, tagállamra is gondolhatok, mi történik most Németországban, az NSA ügyben, a Patriot Act Franciaországban, mert ez nagyon hasonlít az amerikai Patriot Acthoz. Amikor ezekről a dolgokról van szó, akkor a bizottság válasza mindig az, hogy nekünk ehhez semmi közünk, ez teljes mértékben tagállami hatáskörbe tartozik. Nagyon értem, hogy ez benne van a szerződésekben, de egyre súlyosabb az ellentmondás, ami előttünk van. Valójában, hogyha ugyanolyan szinten beszélünk a bevándorlásról, a bűnözésről, a terrorizmusról, stb., akkor a bizottság felelősségeket vállal ezen a területen. Aztán nem léphet vissza, amikor az alapjogi kérdésekről, illetve az alapjogi jogok bennem tartásáról szóló kérdést kap. Még egy dolog, amit említeni szeretnék, a harmadik országokkal való együttműködés és Törökországgal való együttműködés, ez itt szerepel a stratégiában. A radikalizáció elleni harc, terrorizmus elleni harc területén vagy témájában itt is sok információt találkozom. Köszönöm. Köszönöm szépen Spinelli asszonynak. Nos, számos kérdést kapott az igazgató úr megjegyzést, úgyhogy kérem, hogy próbálja meg kb. 14 percben összefoglalni a választ. Chair, uh, let me first thank you for uh, the words of uh, many of you. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a bátorításért, és azért, mert elmondták, hogy ezt a stratégiát jó előrelépésnek tekintik. Egy új ö, fázisban vagyunk, ami az európai intézmények által tett lépések értékelését illeti a Lisszaboni szerződés óta, és az átmeneti időszak vége óta a Lisszaboni szerződés ugye csak tavaly december 1-én lépett életbe számos rendelkezés. Ez egy jó dolog, ami pedig a kérdéseket illeti. Kérték azt, hogy tisztázzuk a végrehajtás kérdését. A végrehajtás a legfontosabb lépés lesz a stratégia során. Ez a legfontosabb dolog, amivel foglalkozunk kommunikációs szempontból. Ahogy mondtam, a stratégia teljes végrehajtása minden résztvevő fél elkötelezettségétől függ. Nyilván a bizottság résztó, bizottságétól, de a tagállamokétól is. Szeretnénk létrehozni a a remélhetőleg a tanács és a parlament által hozott álláspont után egy ütemtervet, és ebben majd szerepelni fog minden olyan lépés, amely a stratégiában is benne van, de azok is, amelyeket önök és a tanács azonosított. Hogy tehát közösen monitorozni tudjuk ennek a végrehajtását, ennek a stratégiának a végrehajtását, és esetleg más lépéseket is, amelyekre szükség lehet az elkövetkezendő öt évben. Csak akkor, hogyha teljes a végrehajtás, csak akkor lesz képes az Európai Bizottság a mandátum a végén azt mondani, hogy a stratégia megvalósult, ahogy Fosszú úr is említette. Hogy elég rugalmas-e a szöveg. Elég rugalmas a szöveg, ez fontos prioritásnak tartjuk, mert a korlátozott forrásokat azokra a területekre kell koncentrálni, ahol valóban változást tudunk elérni. Szipel asszonynal egyetértek, ami az elővigyázatosságot illeti. Január 8-án a bíróság kiadott egy közleményt, most áprilisig várunk, áprilisig vártunk a további mm, nyilatkozatokra a terrorizmus elleni harc témájában. Az Európai Bizottság három jelentést adott ki a végrehajtás és értékelés témájában, ami az előző stratégiát illeti 2011, 2013, 2014. A végrehajtás értékeléseiről szól ez, és arról, hogy az előző stratégia alatt milyen lépések születtek. Azt hiszem, hogy jó lenne visszatérni erre a jelentés, ezekre a jelentésekre, és megnézni, hogy mi, mi történt azóta. Figyelembe kell venni tehát annak az eredményét, mielőtt ezzel, ezzel a stratégiával megkezdjük a munkát. A kulcsindikátorokat illetően, Szeretnénk önöket segíteni a végrehajtás eh, elemzésében, értékelésében, ezért kulcsindikátorokat határozunk meg. Eh, például az SIS eh, jobb, a SIS jobb alkalmazása, az Europol információs rendszer kihasználása, a közös vizsgálati csapatok száma, tehát konkrét mutatókat akarunk meghatározni ezzel kapcsolatban. Aztán a biztonsági migráció kérdése. Biztonság és migráció kérdése. A mi szempontunkból nagyon-nagyon óvatosak vagyunk, nem akarjuk összekapcsolni a két dolgot. Az egyetlen összekapcsolódás, ami ebben a szövegben szerepel, ez a szervezett bűnözéssel kapcsolatos, mégpedig a bevándorlókkal kapcsolatos embercsempészet. Itt az embercsempészek elleni fellépésről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy a, hogy a bevándorlók bűnözők lennének. Az embercsempészet szervezett bűnözés, ez ellen fel kell lépelni, az, e, lépni az Európol is foglalkozik ezzel, ez a tagállamokkal és harmadik országokkal nemrégiben egy konkrét vizsgálatot indította a Job Mare névem ami a szervezett bűnözést illeti, ez nem a a bevándorlókat minősíti, hanem az őket, csempészőket. Intfelt asszony, az elszámoltathatóság és az átláthatóság nincsen új, hat, nem, nem ad új illetékességet vagy hatalmat a hírszerzés kezébe ez a stratégia. Az Európol a több, az meglévő mandátum keresztül dolgozik, nem hírszerzéssel foglalkozik, hanem a tagállami kompetens hatóságoktól eljuttatott információk alapján lép fel a szervezet bűnözés ellen. Tudom, hogy a tagállamok szeretnék megtenni ezt a lépést, e, az Európol szerepét bővíteni, e, Annélkül azonban, hogy a hírszolgálati együttműködésbe belépne ez új hatalmat, tehát nem kap ez a stratégia, vagy nem ad ez a stratégia, ezért az Európol e, felülgyelete ugyanaz marad, mint eddig is volt és azt reméljük, hogyha az Európol rendelet hata, hamarosan életbe lép, és akkor a parlament felügyeleti szerepe sokkal erősebb lesz az új e, európai terrorizmus ellenes központtal kapcsolatban is. Szárgyatini asszony a jogi bevándor, a, a, hely, a legális bevándorlást említette, ezzel egyetértek, Juncker úr is említette ezt múlt héten, ez a négy pillér egyike, és ebben egyértelműen hiszünk, hiszünk a e, bevándorlási stratégiával kapcsolatban, ami jövőre készül el. Ami az antiradikalizációt illeti. Én tudom, hogy a radikalizációs elleni harc hálózatának elnöke itt volt, Fontos lenne ezen a területen javítani az együttműködést. Fajon asszonynak is válaszolok a börtönök e, helyzetével kapcsolatban. A kollégáink, akik a bűnügyi ítélethozatalért felelős, büntetőbíróság bűnáskodásért felelősek, értékelik a helyzetet, a börtönökben lévő helyzetet, és Jurova asszony is foglalkozik ezzel a kérdéssel a radikalizáció a börtönökben. És erről majd be fogok számolni részletesen is. Szargentini asszony megkérdezte, hogy mi a helyzet az Excellencia Központtal kapcsolatban. Az értékelés vége fele járunk. Nagyon fontos tenderről van szó. Múlt héten ült össze az értékelő bizottság, és a véglegesítés fele haladunk. Teljesen igaz az is, hogy egyetemű kell tenni a szervezet bűnözés elleni harcot, láthatóvá kell tenni, a legutóbbi jelentés, amely ezzel kapcsolatban készült, az azt mondta, hogy ez ébresztő mindenki számára, minden tagállam számára, nem csak néhány országban működnek ezek a bűnöző szervezetek, ezért ez nagyon fontos prioritás. Remélhetőleg a megvalósíthatósági eh, tanulmányt eh, 2015-ben még elfogadjuk. Remó asszony a tagállamok részvételével kapcsolatban. Ez egy osztott többi stratégia. Teljes együttműködést szeretnénk megvalósítani. Az átmeneti időszak végéig még a tagállamokat kérheti a bizottság arra, hogy számoljanak be a végrehajtás szintjéről, és az Európai Bizottság a rendelkezésre álló eszközöket ki fogja használni annak érdekében, hogy biztosítsa a végrehajtást. Remélhetőleg, elnök asszony, mindenre válaszoltam. Loresztén asszony, a veszélyek kérdésével kapcsolatban tudjuk, hogy most a külső-belső kapcsolatok katonai terület kereszt pontjában van ez a kérdés. Mogherini asszony is foglalkozik ezzel, és Bárnyi úr munkacsoportja is, és az Európai Bizottság vissza fog térni erre a kérdésre. Köszönöm szépen a figyelmüket és a kérdéseiket, elnök. Köszönöm szépen a válaszokat Szoreka úrnak. a, egy állásfoglalás fog készülni ez, erről a kérdésről follow és erről majd szavazás lesz. Köszönjük szépen! Nyilván folytatni fogjuk még a vitát ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A következő napi rendi pont az Európai Igazságügyi Hálózat, amely az együttműködés, a bírósági, bűnöldözési bírósági együttműködést eh, támogatja a tagállamok között azáltal, hogy a jogi hatóság közötti eh, közvetlen kapcsolatot erősíti. Van most egy vendégünk, várom ide eh, az asztalhoz, Ola Löfgren úr az új titkára ennek az Európai Igazságügyi Hálózatnak. colleagues, please take your seats and try to continue your conversation outside. Köszönjük szépen, kedves kollégák! Kérem, hogy a magánbeszélgetéseket a termen kívül folytassák, mert szeretnénk folytatni az ülést. Löfgren úr, az Európai Igazságügyi Hálózat új titkára, sok szeretettel köszöntöm a szakbizottsági ülésünkön ön fogja bemutatni az Európai Igazságügyi Hálózat 2011-es 12-es éves jelentését, és tájékoztat bennünket a hálózat működéséről. Do you, do you have everything needed? So, Mr. Lofgren, the floor is yours. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó reggelt kívánok, jó napot kívánok, kedves képviselők. Szeretnék köszönetet mondani először is, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy beszámolhatok az Európai Igazságügyi Hálózat munkájáról, a bűnügyekben járunk el, EIH a rövidítésünk. Nem ez az első alkalom, hogy a parlament képviselői meghívtak arra, hogy beszámoljak a munkákról, és nagy örömmel jövök. A lehetőséget a, a lehetőségnek az indoka az EIH 2011-12-es időszakra vonatkozó második jelentése. Azóta jelentős idő eltelt már, és az EIH titkársága a félidős jelentésen dolgozik már, amely a 2013-14-es időszakra fog vonatkozni. Én az előadásomban szeretnék a jelentés, az előző jelentés hatáján túlmutatni, és megpróbálok egy szélesebb képet adni a hálózat képés, képéről, amely bűnügyekben való igazságügyi együttműködést tekeri, te, takarja, fedi le. 2014. december 1-től vagyok-e pozícióban, és egyből szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy elmondjam, milyen elképzeléseim vannak az EIH továbbfejlesztésére vonatkozóan. Ügyész voltam Svédországban, és nemzetközi tapasztalatom van, és a Stokholmi ügyészségi hivatalon keresztül, ahol több mint tíz éven dolgoztam. A 2005-ben kerültem az EIH-hoz, és ezt követően Hágába. Az első időszakban a, az Eurojust 2000, nemzeti képviselője voltam 2002-2005 között. Röviden elmondanám az EIH történetét, amelyet 98-ban egy közös lépésként hoztak létre. Ez volt az első olyan EU mechanizmus, amelyet struktúrált formában bűnügyi együttműködésre hoztak létre. Tíz évvel később a tanács határozatának hatályba lévő lépésével 2008. decemberében hivatalossá vált a működés. Érdemes megemlíteni, hogy az új jogsz, Eurojust jogszabályra vonatkozó javaslat és az Európai Ügyességi Hivatal felállítására vonatkozó javaslat nem változtatott semmit az EIH jogalapján. Az EIH 2008-as határozata továbbra is megmarad, és az, e- az Eurojust 2008-as határozata, amely az EIH-ra vonatkozik, szintén érintetlenül marad, néhány kisebb kiigazítástól eltekintve. Az EIH hálózata kontaktpontokból áll, a központi hatóságok bírái, ügyészei, ügyvédei vannak, akiknek mélyre ható és részletes tudások van a bírói együttműködésről, a jogrendszerekről, hadományokról. Az EIH szerepe, hogy a az igazságügyi együttműködést erősítse és közvetlen kapcsolatot alakítson ki a helyi igazságügyi hatóságok között az egyik legfontosabb eh, eleme a kapcsolattartó pontok, hiszen eh, ezekkel sikerül a bírói hatóságok közti nyelvi határokat is eh, leküzdenie. A kontaktpontok a gyakorló igazságügyi szakemberek számára az igazságügyi együttműködésre vonatkozó gyakorlati lehetőségeket, válaszokat adnak, minden olyan eszköre vonatkozóan, amely a kölcsönös elismerés elvén alapszik, mint például az Európai Elfogató Parancs. Az EIH-nak decentralizált struktúrája van, és az Eurojust-tal ellentétben az érintett országokban végzik a tagok munkáikat. Ezzel az EIH eredményes munkát alacsonyabb költséget tudja végezni. Az EIH költsége évi 500 ezer euró, de ebbe már benne van az adminisztráció és az EIH weboldal költsége is. E költségvetéssel az EIH a kapcsolattartó pontokon keresztül mind a 28 tagállamban képes több mint 7000 igazságügyi együttműködési ügyben támogatást adni. Az EIH teljesítményét az Eurojust és EIH közös értékelése során a tanács pozitívnak értékelte, bár volt néhány ajánlás, amelyel a munkát javíthatja, erre szeretnék visszatérni még. Az EIH titkársága, melynek vezetője vagyok, az az adminisztratív, az adminisztratív terület. Az egyik feladata a titkárságnak, hogy segítse az EU elnökség munkáját az EIH ülések végrehajtásában, és összeállítsa a munkaprogramot. Egy másik feladat az EIH oldal és az elektronikus és a rendelkezésre álló elektronikus eszközök biztosítása a nemzetközi együttműködéshez. A jelentési kötelezettség. A jelentés alapja, amelyet bemutatni szeretnék, a következő, amelyet tulajdonképpen az EIH határozatból vezethető le. Az EIH határozat 13-as cikke ugyanis meghatározza, hogy két évente, 2008-tól követően az Európai Igazságügyi Hálózatnak jelentést kell készíteni a, a parlamentnek, tanácsnak és bizottságnak a munkájáról és a vezetésről. Ezt a jelentést az Európai Unió bűnügyi problémáira vonatkozóan megtettük, és rámutattunk, hogy milyen tevékenységeket folytattunk. Az EIH javaslatokat is tehet az igazságügyi együttműködés javítására vonatkozóan. Meg kell említsek néhány olyan területet, amely különösen fontos a 2011-12-es jelentésben az EIH kapcsolattartó pontok tevékenységét az alapvető ügyeknek nevezzük, ez a core business az igazságügyi együttműködési munkában. 2011-12-re az EIH kapcsolattartó pontok több mint 15 ezer bírói együtt, igazságügyi együttműködési ügyben adtak tanácsot, és ebből mintegy 7800 a kölcsönös jogsegét érintette, és több mint 3700 az európai elfogató parancsal volt kapcsolatban. Nem fogom tovább részletezni ezeket a számokat. A részletes statisztikákat természetesen megtalálják a jelentésben. A fontosabb tevékenységeink közé tartozik az EIH ülések megszervezése. Évente három plenáris szervezünk, kettőt a tagállamokban, aki a taná- abban az országban, ahol a tanács elnökségét adja, egyet pedig Hágában, az Eurojust épületében. Így a kérdéses időszakban, tehát 11-12-ben a tagállami plenáris üléseket Magyarországon, Lengyelországban, Dániában és Cipruson tartottuk. A plenáris ülések nagyon fontosak a kapcsolattartó pontok számára, hiszen megismerik egymást is, a kölcsönös bizalomépítésben is jelentősek. A vitafórumot adnak az igazságügyi együttműködésre és döntések meghozatalára is. Ezen kívül minden évben a kapcsolattartó pontok nemzeti és regionális üléseket szerveznek, amelyet az EIH költségvetéséből támogatunk. Míg a nemzeti találkozókat egy ország részvevői számára, általában az ország kapcsolattartó pontjainak számára szervezik, a regionális üléseken több ország egy régiójába tartozó országok kapcsolattartó pontjai találkoznak. Ezek mind a hálózat működése szempontjából többletértéket jelentenek, hiszen további hálózatépítésre, tudatosításra, vitákra adnak lehetőséget egy-egy nemzeti és regionális érdeklődésre számot tartó kérdésben. 2011-12-ben a nemzeti üléseket Spanyolországban, Hollandiában, Belgiumban, Finnországban, Romániában és Nagy-Britániában tartották, a regionális üléseket pedig Finnország, Ausztria kétszer is, Németország, Románia és Észtország szervezet. Az EIH weboldal az információ forrása az EIH gyakorló szakemberei számára az EU-ban és azon túlmenően és az igazsági együttműködésről általában, és az EIH együttműködéséről konkrétan. Nagyon fontos mindez a kapcsolattartó pontok számára, hiszen listát tartalmaz, kapcsolattartó részleteket, információt az EIH ülésekről, stb. Az EIH weboldal ezen kívül eh, olyan eszközöket is eh, felsorol, amely segítik a napi munkáját a bűnügyekben együttműködő, együttműködő igazságügyi szakemberek számára, E eh, és igazságügyi könyvtár. Az, igazságügyi E plusz ad információt arról, hogy hova kell az együttműködési kérelmeket küldeni. 2011-ben nagy változások voltak, annak érdekében, hogy felhasználóbarátabb legyen a felület, a kapcsolattartók részleteit is meg lehet kap- találni, és azt, hogy hova lehet egy-egy országban a, az európai elfogadó parancsra vonatkozó kérelmet küldeni. 2011-ben a tanács kés, kérésére a 2010-es luxemburgi következtetések alapján létrehoztuk a, az igazságügyi könyvtárat, amely a legfontosabb eszköze az igazságügyi együttműködésnek. A tagállamok, például az EU kerethatározatokat, a tagállami értesítéseket megtalálhatják az illetékes hatóságoknak a különböző ügyekben. Az igazságügyi könyvtár igen jó eszköznek bizonyult. Együttműködve az Európai Igazságügyi Akadémiával nyelvi képzéseket szerveztünk 2011-12-ben a kapcsolatantópontok számára. A képzések angol nyelvi képzést biztosítottak az igazságügyi és az igazságügyi rendszerekről. 2011-12-ben az EIH továbbra is továbbfejlesztette egyéb igazságügyi hálózatokkal a tapasztalat, mint a nemzetközi jogi együttműködés Amerikával, az EbiNet a dél-kelet-európai ügyészek tanácsadó csoportjával, a szipakkal és a közös piac kapcsolattartó pontjaival. Ennek eredményeképpen olyan részletes kapcsolattartó adatok cseréjére került sor, amely nagy, jelen, nagy segítséget jelent a jövőben. A napi renden minden plenárison megtárgyaljuk a, a legfontosabb kérdéseket. 2011-ben a közös nyomozó csoportokat, az európai elfogadó csoportokat, valamint más hálózatokkal való együttműködést tárgyaltuk meg. Az európai együttműk, elfogadó parancsal kapcsolatban például az egyik kiemelt szempont az volt, hogy egy-egy ilyen európai elfogadó parancs kiadása előtt ellenőrizni kell az arányosságot. A proporcionalitás kérdését. Nézzük a jövőt, milyen kihívások állnak előttünk. Hogyan lehet továbbfejleszteni az EIH-t? as new secretary the 1st of December 2014. 2014 decemberében ö, dolgoztuk ki a, a terveket a következő időszakra. Én több területet szeretnék a, a saját magam által meghatározott célokból kiemelni. Először is a kapcsolattartó pontok fejlesztése. Az EIH titkárság folyamatosan látja, milyen létfontosságú szerepet játszik a szervezet az igazságügyi együttműködésben. Mégis úgy gondolom, hogy a hálózatot még tovább lehet fejleszteni. Nagyon fontos, hogy az EIH kapcsolattartó pontok egy beérkezett kérésre megfelelő időn belül reagáljanak. Ezért érdes, érdekes lenne megvizsgálni, hogy a kapcsolattartó pontoknak mely mértékben van tényleges lehetősége arra, hogy ellássák a, az általában még az EIH kötelezettségeken kívül elvégzendő nemzeti kötelezettségek mellett. Másik fontos terület a titkárság munkájában az EIH hálózat továbbfejlesztése. A titkárság az az intézmény, tulajdonképpen az intézményi emlékezete a hálózatnak, folytonosan nyomon kell követnie azt, hogy milyen kérdéseket tárgyal a hálózat. Az én célom az, hogy továbbfejlesszük az EIH titkárságának munkáját, pontosan emiatt az EIH weboldalt is lehet fejleszteni. Az EIH nagy lépést tett akkor, amikor új, elindította néhány hónappal ezelőtt az új igazságügyi E pluszt, amely ma már minden vonatkozó eh, keret megállapodást, eszközt Az például a, a lefoglalási elrendelés, a, a felügyeleti elrendelés, de még ezt az oldalt is lehet természetesen folyamatosan aktualizálni és fejleszteni. Az EIH weboldal migrációja az e-justice portára is javította az EIH weboldal minőségét. A titkárságunkat több EIH kapcsolattartópont segíti napi munkájában, és e projektben is, akik a bizottság és tanács támogatásával nyomon követik. Egy másik fontos terület az EIH és az Eurojust közti kapcsolat. Az EIH és az Eurojust ugyanis saját hatásköre szelepel rendelkeznek, és fontos, hogy mindkettő saját hatásterületén dolgozom. területén Az Eurojust elben nem foglalkozik olyan kérelmekkel, amelyek kezelhetők az EIH-n belül, és az EIH pedig nem avatkozik bele olyan ügyek koordinálására, ahol az Eurojust sokkal hatásosabban tud eljárni, ez az alapelv az EIH és Eurojust viszonyában. Az EIH és Eurojust azonban közösen mm, adta ki egy dokumentumot az eddigi szerepekről és hatóáskörökről, ezt minden EU nyelvre lefordítják, és a tagállamok terjeszthetik majd. Ez is jó példa arra, hogy az Erőjusz EIH projekt közös projekt, melynek célja a források megfelelő felhasználása. A közös nyilatkozat, a közös dokumentum nyomon követéseként az EIH és Eurojust közös ügykezelését meg lehet majd vizsgálni, hiszen ez a dokumentum már megfelelő alapot biztosíthat ehhez. A harmadik eh, szervek hálózatba való bekapcsolását is megvizsgáljuk. A gyors és könnyű hozzáférés kell biztosítani eh, ugyanis a szakértők számára azt, hogy az EU határokon túlról is gyorsan, könnyen hozzáférjenek az adatbázishoz. Ezért az EIH együttműködést kezdett a Nyugat-Balkán ügyészi hálózatával, amit eh, IPA 2014 projektnek neveztünk el, ezt a bizottság finanszírozza. A projekt várt eredményei az EIH szempontjából a következők. Olyan csatornák kialakítása, amely közvetlen és informális kapcsolatokat tesznek létre a kapcsolattartó pontok és a Nyugat-Balkán ügyészi hálózatainak kapcsolatpontjai között. Ezzel kívánjuk erősíteni a két terület közti igazságügyi együttműködést. Néhány szót a, kölcs, a kölcsönös értékelés hatodik fordulójáról. Ez a hatodik forduló az Eurojust értékelésével kapcsolatban nagyon fontos referencia a mi munkánk fejlesztéséhez is. Egy belső munkacsoport dolgozik most az ajánlások nyomon követésén, amely az értékelő jelentésben az EIH-ra vonatkozott. Mivel több ilyen terület is van, több olyan terület, amely a, a 28 ország jelentésből bizonyos kapcsolatokat mutat az Eurojusthoz, ezért az eurojust való együttműködés ebben a projektben is rendkívül fontos. Nos, hát, hogy összefoglaljam előadásomat, hadd mondjam el, hogy világos, hogy az EIH-nak fontos szerepe van az igazságügyi együttműködésben. Ez nyilvánvaló. A napi munka során minden egyes gyakorló szakember tapasztalja ezt, amikor nemzetközi kitekintésű ügyben kell eljárnia. Nagyon fontos, hogy megerősítettük az Eurojusztal való együttműködést, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy az EIH ott van, és segíti a gyakorló szakembereket a nemzetközi együttműködésben a közös nyomozásokban felmerülő harcokban és munkájukban, amelyel az ügyeszek munkáját is természetesen segíteni tudják, amelyel ahogy az EIH a, ahogy a, amilyen jól tudja EIHM munkáját végezni, olyan jól tud a, a titkárság is dolgozni, és viszont, úgyhogy én ezért kívánom az EIH titkárságának munkáját javítani. Köszönöm még egyszer a meghívásokat, nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európai Parlamentet tájékoztassuk az EIH munkájáról és tevékenységéről, és nagy öröm lesz számomra, hogy bármikor visszajöhessek, és a következő EIH jelentést is elmondhassam a 2013-14-es évre vonatkozóan, ezt megteszem amint véglegesítésre kerül a jelentés. Köszönöm a figyelmet, és bármilyen kérdésnek örülök, amely segíti az EIH munkáját. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Kinici képviselő szeretne kérdést föltenni. Igen, köszönöm elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének, hogy bemutatta a EIH, az Európai Igazságügyi Hálózat működését. Én úgy gondolom, hogy polgári és büntetőjogi kérdésekben is nagyon fontos ez a hálózat, mert hozzájárul ahhoz, hogy a bírósági hatóságok közötti együttműködés megfelelően történjen. A biztonsági témával is kapcsolatban is felmerült, hogy a büntetőjogi kérdésekben a tagállami intézmények jobban használhatnák az ilyenfajta eszközöket, konkrétan az Európai Elfogató Parancs területén és a számlák befagyasztása és az elkobzás területén is. Ezeknek az eszközöknek nagyon fontos a szerepe a határon átnyúló bűnügyek elleni harcban is, ugyanakkor ezeket az eszközöket szisztemikusan még nem használják minden esetben, pedig erre lehetőség megvan, és ez nagyon is pozitív lenne. Jelentős eredményeket sikerült már elérni, a kontaktpontoknak már nagyon sok igényt küldenek el, de úgy gondolom, hogy ez még erősödhet ez a folyamat. Úgy gondolom, hogy a megoldás az pontosan az lenne, hogy meg kell erősíteni a 400 nemzeti kapcsolattartó pontot, az, ezek tevékenységét. Ma is egy sor kezdeményezésről hallottunk már ebben az értelemben, ezeket nagyra értékelem, és egyetértek velük. De beszélt a beszámolójában a kapcsolattartó pontok közötti az EIH és a Eurojazz közti kapcsolatról is. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos kapcsolatok, hiszen csak ennek segítségével tud megfelelően jól működni, és még jobban működni az Európai Igazságügyi Hálózat. Természetesen a Eurojazz portál megerősítése Elnézést, mondja az előadó, az e-justice portál megerősítése is fontos. A kérdésem az, hogy tudna-e részletesebb információt adni számunkra a Eurojust és az Európai Igazságügyi Hálózat koordinációjáról, ami persze el kell kerülje a hatáskörök átfedését. De a Eurojust és az Európai Igazságügyi Hálózat számára is ez pozitív lenne, az együttműködés tekintetében, polgári és főleg büntetőjogi témákban, azért, hogy a legsúlyosabb határon átnyúló bűncselekmények ellen tudjunk harcolni. Köszönöm. Köszönöm, Kinicsi asszony. Mivel más kolléga nem kér szót, ezért visszaadom a szót önnek. Köszönöm, elnök asszony Csiniszki asszony, köszönöm a felszólalását. Igen, teljes mértékben egyetértek, amit mondott. Én is mondtam, hogy ezek az eszközök, ezek a mechanizmusok, az EIH és a Eurojust is megfelelően kell, hogy működjön, és még mindig vannak javítási lehetőségek. Említettem már az intenzívebb kapcsolatot a titkárság és a Eurojust között, azt sem szabad elfelejteni, hogy az EIH titkárság a Eurojust adminisztrációja alá került. Pontosan ezért ebből a célból, hogy minél közelebb kerüljön ez a két intézmény, ez a két entitás. Ahogy mondtam, az egyik olyan téma, amin dolgozunk, a, az, hogy leírjuk a mm, jogi témákban gyakorló szakemberek számára, hogy mit tesz az EIH és mit tesz a Eurojust. Ez egy lehetőség. A Eurojust és az EIH képviselői az egyes országokban szorosabban kell, hogy együttműködjenek. Ahogy én látom, nagy a különbség a között, hogy az egyes tagállamokban mindez, hogy működik, és itt a jó gyakorlatokat meg tudjuk osztani, ez az egyik téma, amin dolgozunk amikor az értékelő jelentés, a Eurojust és az EIH hatos hatodik jelentésén dolgozunk, több olyan tagállam van, ahol az együttműködés nemzeti szinten is megfelelő. Ezt mindenképpen megtesszük, elemezzük ezt a helyzetet, és egy cselekvési terv félén dolgozunk, ami azt fogja tartalmazni, hogy hogyan lehet más országokban, ahol nem annyira jól működik ez a kérdés, javítani a helyzetet. Ez nem mindig egyszerű. Vannak kisebb országok, és vannak nagyobb országok az EU-ban. És természetesen a nagyobb országok esetében lehet, hogy nehezebb elérni a koordinációt. Említhetnék olyan országot, mint Németország, ami egy elég nagy ország, de találtak megoldást és tudják koordinálni ezt a helyzetet nagyon jól. Ez egy példa, amit használhatunk az EIH-ban, amikor a Eurojust-tal egyeztetünk a tekintetben, hogy ezt a témát hogyan tudjuk javítani, ezt a helyzetet. Remélem, hogy valahogy ö, választ tudtam adni a kérdésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Lovgren úr, köszönöm, hogy eljött, és a Libe szakbizottság számára bemutatta a hálózatot. Jó munkát kívánok a következő évekre. Kedves kollégák, a szavazást 11-15-től terveztük, ezért néhány percünk van. Szünetet javaslok erre. 11 15 kor folytatjuk az ülést a szavazással. Kérek mindenkit, hogy ellenőrizze, hogy megvan-e az elektronikus kártyája, mert sokat fogunk elektronikusan szavazni. Az egyik jelentés teljes mértékben elektronikusan fogunk szavazni, úgyhogy kérem mindenki ellenőrizze, hogy itt legyen a kártyája. 11-15-kor folytatjuk.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 colleagues, kedves kollégák, I would like to ask you to take your seat. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet. There are still some negotiations going on, but Folynak itt a tárgyalások, de azért kérem, hogy foglaljanak helyet. I would like to start Kezdjük meg a szavazást. Köszönöm. A legnehezebbtől haladunk a, le, a legkevésbé nehéz a legnehezebb felé a szavazásban. Mindenkinek az együttműködésére számítok. Lesz egy olyan szavazólista, ahol azt fogom kérni, hogy végig elektronikusan szavazunk, ez mindenkinek így könnyebb lesz, hogy azonnal megfelelő eredményt láthassuk. Horvátország csatlakozása a korrupció elleni egyezményhez. Ez az első jelentés, amiről szavazunk. Nincs Huszmanova képviselő az előadó, nincs módosító. Itt most egy végső szavazás van csak, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. asszonya. Megvárom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44 mellett eh, egy ellene nincs, nincs tartózkodás, gratulálok. A következő Horvátország csatlakozása a kölcsönös bűnönyi segélyről szóló egyezményhez. Cippel asszony az előadó. Szeretne felszólalni? Nem? Akkor azonnal szavazunk. Elektronikusan szavazunk. Egy végső szavazás. Nem nyújtottak be módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46 mellette nincs tartózkodás, nincs ellenszavazat. gratuláló Ciper asszonynak. Következő. Wikström asszony jelentése. Kísérő nélküli kiskorúakról szóló jelentés. A kompromisszumos módosító indítványokkal kezdjük. Egyes kompromisszumos módosító ki van mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tízes módosítóindítvány mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. tizenhármas mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. A preambulumokról szavazunk, hatos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette, ellene, nem egyértelmű, úgyhogy a hetes módosító indítványról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 31 volt ellene, 21 volt mellette. 8-as módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Van egy nyelvi módosító, erről nem kell szavazni, és a módosított szövegről szavazunk most. Elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 49-en vannak mellette, hárman ellene, nincs tartozkodás, gratulálunk. És akkor most egy mandátumról kell szavazni, a tanácsal való tárgyalások megkezdéséről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 50 mellette, 3-an ellene nincs tartozkodás. Gratulálok Wikström asszony, és sok szerencsét. A Dion jelentés következik szabadságoktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentessége, valamint az európai elfogadó parancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentesség. A frakciók között különbségek vannak, úgyhogy elektronikusan szeretném, ha szavaznánk végig a szavazás során. Ez szerint járjunk el. Az egyes kompromisszumos módosító indítványjal kapcsolatban van egy szóbeli módosítás az első kompromisszumos módosítóhoz. Dáti asszonynak adom meg a szót, hogy ezt ismertesse velünk. Köszönöm, elnök asszony. A szóbeli módosítást a frakció, a néppárti frakció nevében nyújtottam be. Ennek a tartalma a szavazólista végén van korlátozni kívánjuk az irányelv hatáskörét a szabadság megvonásra, ahogy azt az Európai Bizottság is javasolta. Miért is? Mert az irányelv egyébként egy fiktív jogot tartalmazna, nagyon drága lenne, nem lehetne végrehajtani. Hogyha realisták vagyunk, akkor igen, biztosítani akarjuk a költségmentességet, de a szabadságoktól megfoszott gyanúsítottakra és vállalatokra szeretnénk ezt korlátozni. Ami pár frakciónk számára ez nagyon fontos, hiszen fontos, hogy reálisak legyünk, és valós jog legyen, amit itt biztosítunk, amit valóban meg tud kapni az érdekelt személy. Kérem és kérjük a kollégákat, hogy támogassák ezt a szóbeli módosítást. Elnök, igen, köszönöm. De Jong óra az előadó szeretne hozzászólni? másikat, esetleg másik mikrofont próbálja? Dáti asszony, kapcsolja ki a mikrofonját, akkor talán működni fog. Igen, szuper. A néppártnak szeretnék köszönetet mondani, és köszönet a szobai módosításhoz, de hát a kompromisszus módosítónak a természetét teljesen megváltoztatja, ezért a frakcióm nevében azt kell, hogy mondjam, hogy nem értek egyet ezzel a módosítóval. Cipel asszony. Csak szerettem volna ugyanezt elmondani, nem akarjuk megváltoztatni a hatályt, úgyhogy a szocialista frakció nevében elutasítjuk a szobeli módosítót. Wikström asszony. Igen, ugyanez részünkről is valójában a hatály annyira megváltozna, hogy ezt nem tudjuk támogatni. Akkor most a kompromisszus módosító indítványról szavazunk, a szóbeli módosító indítvány nélkül. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk, egyes kompromisszumos módosító indítvány a szóbeli módosítás nélkül. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 21 ellene, nincs tartózkodás. 87-es mellette ellene elektronikusan. Igen. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 mellette, 10 ellene, egy tartózkodás. 89-es módosító indítvány következik. Itt is van egy szobali módosítás. Dáti asszony, tessék. Köszönöm, elnök asszony, a néppárti frakció nevében és a többi frakcióval is megállapodtunk, hogy egy szobeli módosítót javasolnánk. Ez a 89, 101 102-esre vonatkozik azt szeretnénk beilleszteni, hogy or other legally binding union acts, vagyis ez azt jelenti, hogy minden egyéb uniós kötelez, jogilag kötelező jogszabályjal együtt. Kérem a támogatását ennek a szobai módosító indítványnak. Akkor most szavazásra bocsátom a módosító indítványt a szobeli módosítóval együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 mellette, 80 ellene egy tartózkodás. A 20-as módosító indítvány következik. Megnyitom a szavazást. Jó, most megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 mellette, 23-an ellene nincs tartózkodás. 97-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ötvennégyen szavaztak ellen, és egy képviselő szavazott mellette. 98-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 25-en ellene, elfogadtuk. 21-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 102-es, ez kompatibilis a 21-essel, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 104-es módosítói nézvány következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 108-as nyitvány következik az előbb elhangzott szobori módosítóval együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. es a szóbeli módosítóval együtt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 114-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Most meg van nyitva a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 123-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 124-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hármas kompromisszos módosító indítvány következik, itt részenkénti szavazást kértek, úgyhogy az első részről szavazunk most, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Négyes kompromisszós módosító indítványról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszós módosító indítvány következik, itt is részenként szavazunk. Először az első részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatos kompromisszós módosítóindítvány első része. Lezárom a szavazást. És most szavazunk a második részről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös kompromisszumos módosítani következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszumos módosító indítvány következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 8-as kompromisszós módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez már a preambulumokra vonatkozik. Kettes módosító indítvány. Lezárom a szavazást. Egyetemen elfogadtuk. Hármas módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes indítvány, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös indítvány, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadok. 6-os módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadok. 40-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7-es és a 41-es módosító egyforma, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es és a 45-ös módosító indítvány egyforma. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es módosító, a 46-os és a 47-es módosító indítványok egyformák. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 11-es módosító indítvány következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 49-es, ez kompatibilis a 11-essel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 52-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvennégyes következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Ötvenhatos, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 12-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 58-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es. Hmm. Rendben. Akkor az 59-esről szavaznunk kell. 59-es módosító indítványról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 ellene, 24 mellette elutasítottuk. 60-as módosítóindítvány. indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 65-ös módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes Kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as módosító indítvány, ez kompatibilis. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetvenötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 76-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es módosítanítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 77-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 80-as, 80-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. És most a módosított szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor most a tárgyalások megnyitásáról kell döntenünk a mandátumról és a tárgyaló csoportról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, sikerült, gratulálok. De Jong úr. Quick words. Csak röviden. Szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, nagyon nehéz feladatunk volt, és nagy örömömre szolgál, hogy a, végül is a nagy többség támogatta a jelentést, meg tudjuk kezdeni a tárgyalásokat a tanácssal. Köszönöm. Köszönöm, Dejong úr, és köszönet a kollégáknak a szavazáson az együttműködését, Vextrom asszony. Én is szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az előadóknak, és mindenkinek, aki hozzájárult ilyen kiválóan ahhoz, hogy most már tényleg megnyílt ez a lehetőség, és amikor gyermekeket visszaküldenek a tagállamokra, most ezt valóban Európa győzelmének tekinthetjük. Köszönet mindenkinek! Köszönöm, Cecilia, kollégák. Folytatjuk az ülésünket. Just have to announce. Csak szeretném bejelenteni az ülésünk következő részét, és aztán mindenki mehet a PHS 3C50-es ülésteremben az Ekkon bizottsággal együtt lesz ülés, és lesz még szavazás 12-kor kezdjük ott az együttesülést. Köszönöm.